nyilvánosságra kerül a szöveg, mégpedig szerdán, a holnapi napon. Ami a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság bejelentését illeti, hogy a 2013. október 30-ai módosítást illetően van-e reklamáció, a zöldek, a GUE tiltakoztak, a 87. cikknek értelmében tehát ez bekerül a csütörtöki szavazás dokumentációjába. A különböző szavazási módok bejelentési kérelme szerdán 16 órakor zár, jár le. Köszönöm, hogy végighallgatták a bejelentéseket. Következik a következő napi rendi pontunk, 2013 évi eredményjelentés a.